So, ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim. Szeretném megkérni önöket, hogy foglaljanak helyet. Kérem. It's necessary to continue. Folytatni kell a mai munkánkat. So if you allow me, I would like to... Ha megengedik, akkor szeretném szlovák nyelven folytatni. A mai ülés levezetését. Takže, dámy a páni, vítam vás na dnešnom roku. Üdvözlöm Önöket a mai ülésünkön, a Petíciós Szakbizottság ülésén. Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy Wikström asszony kimentette magát, aki sajnálatos módon nem tudott eljönni ma. Időjárási problémák adódtak ugyanis a Müncheni repülőtéren. Remélem, hogy később befut majd. A kérdésem az, hogy vannak-e észrevételeik a napi rendel kapcsolatosan. Ugye ezt bemutattuk, nem látok ellenvetést a napirenddel szemben. Ezért a napirendet elfogadottnak tekintjük. A második pont Sziasztok, z 23. a 23. novembra következő ülések jegyzőkönyvének jóváhagyása 2017. november 22-23, 2017. november 28. Kérdésem, hogy van-e bárkinek ellenvetése, megjegyzése a jegyzőkönyvekkel kapcsolatosan? Nem látok megjegyzést, ezért a jegyzőkönyveket elfogadottnak tekintjük. Az ülés további része előtt szeretném önöket tájékoztatni, hogy megszakadt a koordinátorok ülése, és ezt holnap folytatjuk majd, mivel problémák merültek fel, amelyek megoldásához több időre van szükség, ezért holnapra halasztottuk a koordinátorok ülése további részét. Szeretném önöket tájékoztatni, hogy a mai ülés után egy újévi fogadásra kerül sor, mégpedig a földszinti szalomban, és szívesen meghívom önöket erre az eseményre. Most pedig térjünk át az egyes petíciók bemutatására. Engedjék meg, hogy kitérjek a 1498 per 2016-os számú petícióra. Ez ős, ez orosz ős, egy szlovák állampolgár által benyújtott petíció, ahol is az ivóvíz minőségéről van szó. Pozsony Vereknye nevezetű részében a petíciót benyújtó jelen van, és szeretném megadni neki a szót 5 percben köszönöm szépen a képviselőknek is hogy eh, megtiszteltek azzal hogy eh, meghallgatják ennek a petciónak a magyarázatát. én a szülőföldem nevében érkeztem hiszen jómagam is a csallóköz nevezetű sziget lakója vagyok mely európa legnagyobb eh, folyami szárazföldi szigete. a kivetítőn is láthatják hogy dél szlovákia egy olyan pontjáról van szó amely csak néhány tz kilométerre fekszik a, az osztrák határtól és egyenesen határos magyarországgal is. vrakunya vereknye pozsony főváros városrésze és azon a csallóközi szigeten vagy azon a csallóköz szigeten található ahol a duna az elmúlt évezredekben mintegy one hundred and twenty méter vastag kavics réteget, üledék réteget hordott össze, és amely a föld alatt a legnagyobb szlovákiai édesvíz készletet tárolja magában. Az 1960-as és 1980-as években meglehetősen felelőtlenül a Dimitrov vegyi üzemből több száz tonna hulladékot helyeztek el a Kis Duna nevezetű folyónak a kiszáradt medrében mivel időközben megépült a bősi vízlépcső és a talajvíz szintje a felső csallóköz területein két méterrel megemelkedett ez a víz ezt a föld alatti illegális és hanyagul előkészített szemétlerakatot alámosta és az ott található több ezer hordóból 40 különböző vegyi anyagot mosott bele a talajvízbe ez a föld alatti folyamnak, a kavicson átfolyó föld alatti vizeknek köszönhetően az elmúlt évtizedekben szétterjedt és a Duna folyásának irányába, irányában délfelé megindulván évente 600 métert halad, és mérgezi az ivóvizet, a kutakat. Ez 2002 óta, 2002 óta be van tiltva a városrészben és a környékén a kutak használata, és a víznek az öntözésre és fogyasztásra, ivóvízként való használata. Kifejezetten gyermekek számára kifejezetten tilos ezt a vizet ismételten fogyasztani. Itt láthatunk egy másik térképet, ahol 5, 10, 15 és 20 mikrogram per literes koncentrációt mutatnak az egyes színek, tehát azt láthatjuk, hogy mennyire van elterjedve ez a szennyeződés folt. És így néz ki a terület, ahol ezek a hordók el vannak ásva. Karácsony előtt a csallóköz más területein ismeretlen forrásból e, újabb vízszennyezést dokumentáltak, és öt falu lakóit e, odaszállított tározóból kellett vízzel ellátni, mert a, a, az ivóvíz fogyasztásra alkalmatlannak minősült. Szűrőberendezésekkel ezt a problémát sikerült elhárítani, azonban a talajvíz továbbra is fertőzött. Bár már elindult a, a minisztérium meglehetősen hosszas előkészítés után, és és ígéreteik szerint egy betonkapszulába fogják zárni ezt a szennyeződést. Itt a képeken a lakossági fórumok résztvevőjét, résztvevőit láthatják, akik a szennyezett víz ellen tiltakoztak a csalló közben. Szóval elindult ennek a ennek a szennyeződésnek a körülbástyázása. Véleményem szerint azonban Eh, egy 20 méter mély, 80 centi vastag és két, kilométer hosszú beton zárófal elkészítésével, amivel elég csúnyán belenyúlunk a természetbe, ráadásul költségei mintegy 30 millió euróra rúgnak, amik egy negyedét jelentik annak a, annak a feltételezett költségnek, amennyibe az kerülne, hogy ezeket a hordókat innét kiemeljék, és biztonságos helyen megfelelő körülmények között semlegesítsék. Tehát véleményem szerint ez a megoldás e, még ideiglenesnek is nehezen nevezhető, és én arra szeretném önöket kérni, hogyha lehetséges, akkor ne vegyék le a napirendről ezt a problémát, hiszen három országot érint ez a, érinthet a jövőben ez az ivóvízszennyezés, több, ezer, több tízezer, több százezer embert, egy fővárost, és hangsúlyozom, hogy a mostani tervek szerint csak ideiglenes megoldásról van szó. Tehát arra szeretném önöket kérni, és bízok a jó indulatukban, hogy ezt a történetet a továbbiakban is figyelemmel fogják kísérni, és lehetőségeikhez mérten mindent megtesznek azért, hogy ez a brutális környezetszennyezés mi hamarabb felszámolásra kerüljön. Köszönöm szépen! Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. És engedjék meg, hogy megragadjam ezt az alkalmat, hogy elnézést kérjek, amiért elkéstem. Tesszalonikében kezdtem a mai napomat, ahol lehetetlen volt felszállási engedélyt kapni a repülőgépnek, úgyhogy vártunk, vártunk, és végül, amikor Münchenben leszálltunk volna, ott éppen hóvihar volt, úgyhogy München körül köröztünk hosszú időn keresztül. Lemaradtam a csatlakozásról, de végül sikerült megérkezni egy darabban. Úgyhogy remélem, hogy ezt a mai délutánt most már nagyon pozitív szellemben tudjuk együtt tölteni ma délután. Nagyon fontos ez a petíció, de még mielőtt rátérünk, megmentőmnek, Csáki úrnak szeretnék köszönetet mondani, mindig a lehető legjobb kolléga, a helyemben lép, amikor kell, megmenti a szakbizottság munkáját, mindig önfeláldozóan segít, ezért különleges helyet foglal el a szívemben, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sok piros pontot fog kapni majd a mennyországban egy napon mindezért. Köszönöm neki, és köszönöm a kollégáknak a türelmet. Most pedig folytassuk a napi rendünkkel. Az Európai Bizottságnak adom meg a szót. Bohemova asszony, parancsoljon. Hello, good afternoon. Jó napot kívánok! A az Európai Bizottságon belül a Környezetvédelmi Főigazgatóságot képviselem, Szeretném frissíteni az információt, amit júniusban nyújtottunk e petícióval kapcsolatban. Októberben oda is találkoztunk a szlovák hatóságokkal Pozsonyban, és megvitattuk velük ezt a nagyon fontos kérdést. A rehabilitáció kérdéséről beszéltünk a vereknyei helyszínen. Nagyon nagy prioritást akarnak adni ennek a témának a rehabilitációnak, ennek a menetrendjét is megmutatták, biztosítottak bennünket arról, hogy a munkálatok hat hónapon belül megkezdődnek. Azonban sajnos egy újabb késlekedésre került sor. Decemberben egy újabb menetrendet nyújtottak be nekünk, mely szerint márciusban kellene, hogy a projektnek az engedélyét kiadják, a munkálatok pedig 2018. decemberében kéne, hogy megkezdődjenek. A pozitívum az, hogy az állami támogatás, az állami segély kérdését sikerült a Competition főigazgatósági és Szlovákia között rendezni, vissza nem térítendő támogatást kapott Szlovákia a környezetvédelemre vonatkozó ö, költségvetésből ennek a problémának a megoldására. Most a folyami és folyóvölgyi kezelési terveket tekinti át az Európai Bizottság, nem csak Szlovákia esetében, hanem az összes európai tagállam esetében, rendszer szintű problémákat keresvén. Végül azt szeretném mondani, hogy nem az Európai Bizottság feladata a rehabilitációs folyamat ellenőrzése, vagy annak az eldöntés, hogy ezt milyen módon akarják elvégezni. Ezt sajnos nemzeti szinten kell eldönteni. Okay, thank you very much. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm a hozzászólását. Most a kollégáknak adom meg a lehetőséget, hogy hozzászóljanak. Stefanek úr. Please go ahead. Köszönöm szépen, elnök asszony. Anyanyelvemen szlovákul fogom folytatni. a pre... Nagyon köszönöm, hogy szót adott nekem. Szeretnék köszönetet mondani a petíciót benyújtóknak. Itt valóban a lakosság érdekeiről van szó. A környezetet szennyezik, és a helyzet elviselhetetlen ez olyan probléma, ami már hosszú évek óta fennel, és hosszú évekig figyelmen kívül hagyták. Nagyon örülök, hogy a polgárok most hallatják a hangjukat, és létrejött ez a petíció. Ez a hulladék lerakó, mérgező anyagokat tartalmazó hulladék lerakó nagy környezeti kockázatot jelent, nem csupán vekreknye és más városrészek számára, hanem más területek számára is, a csalók szigetei számára. Ezt a problémát tehát hosszú távon meg kell oldani, nem csak a mai helyzetet, hanem itt valóban egy összetett megoldásra van szükség. Hosszú távú megoldásokat kell tehát keresni és találni. Ezért örülnék, ha ez a helyzet megvizsgálásra kerülne az Európai Bizottság részéről, és úgy szintén a petíció. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Pál. Ja budem tiež hovoriť po slovensky. Én is szlovákul fogok szólni. Szeretném Önöket tájékoztatni, hogy ma illetve holnap fogunk oda jutni, hogy a néppárt, a szocialisták és más független képviselők egy közös állásfoglalást fogadnak majd el, amelyben felszólítjuk a szlovák kormányt, hogy sürgetően hozzon intézkedéseket. Nagyon sürgető kérdésről van ugyanis szó, ezért gyorsan kell megoldást találni. Itt tehát egy hulladék lerakóról van szó, és e, itt a talajvízbe kerülnek ezek a mérgek a fővárosunk közelében, ezért gyorsan meg kell oldani ezt a helyzetet. A petíciónak tehát nyitva kell maradnia, ez nem kérdés. Talán az is jó lenne, ha egy levelet intéznénk a szlovák kormányhoz, felszólítván ebben a levélben a kormányt arra, hogy a lehető leghamarabb találjon megoldást, hiszen itt valóban a talajvízről van szó, és ez Pozsony fővárost fenyegeti, valamint az ivóvizet. Úgy tűnik mindannyian egyetértünk az eljárásban, a követendő eljárásban, nyitva tudjuk tartani a petíciót, és egy jobb, átfogó értékelést kérünk, várunk a helyzetről. Eközben a szlovákoknak küldünk, szlovák parlamentnek küldünk egy levelet, és megkérdezzük, állandó képviseletnek, a szlovák állandó képviseletnek küldünk levelet, és megkérdezzük őket, hogy hogyan felelnek meg az Európai Uniós elvárásoknak, jogszabályoknak e petíció kapcsán, illetve hogyan kívánják a problémát megoldani, amit a petíció benyújtója felvetett. Szeretném hozzátenni, hogy ez egy nagyon jó példa arra a petícióra, ami rendkívül hasznos, nem csak Szlovákia számára, hanem három Európai Uniós tagállam érintett e jelenség által. Úgyhogy nagyon abszolút a kompetenciánkba és az Európai Uniós tevékenységek kompetenciájába tartozik. Nagyon fontos és nagyon sürgős ez a petíció. Visszaadom a szót önnek. Majdnem elfeledkeztem erről, de a petíció benyújtójának adom meg a szót, megkérdezem, hogy egyetért az eljárás javaslattal. Elnök asszony, eh, és köszönöm eh, Stefanec képviselő úrnak is a támogatást, illetve Csáki Pál alelnök úrnak. Eh, még egyszer csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy ugyan elindult a megoldás felé a szlovák kormány, és el lehet mondani, hogy már a 14-15 évnyi előkészítés és várakozás és lakossági panasz és tüntetés után végre valami történik, de beönteni több száz köbméter betont 20 méter mélységben falat építeni a csallóköz szívében a problémának nem a megoldása ráadásul úgy, hogy, hogy ennek a betonkapszulának a költségei nagyságrendben összevethetőek a teljes likvidálás költségeivel, amit hozzávetőleg négyszer annyira taksálnak a szakértők, mint a betonkapszula előkészítését, illetve ö, megépítését. Nagyon örülnék neki, hogyha az Európai Unió tudna forrást találni arra, hogy a szlovák kormányt támogassa a szemétlerakat teljes eltüntetésében. Köszönöm szépen. Yeah, and I, I realize that you agree with me. We... És uh, úgy látom, hogy egyetértünk, akkor így folytatjuk, így járunk el. Köszönöm, senkinek nincs ellenvéleménye, ugye? Jó, köszönöm, köszönjük, hogy eljött, és köszönjük, hogy uh, idehozta hozzánk ezt a fontos Európai Uniós témát ide Európa szívébe, Brüsszelbe. Köszönjük, és biztonságos utat kívánunk vissza. Lépünk tovább. A Panayotis 1497-es petíció 2016-ból elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó banki költségekkel való visszaélés. Itt van a petíció benyújtója? Sajnos nincs itt. Akkor megadom a szót a bizottság képviselőjének. Köszönöm, elnök asszony és köszönöm a verseny főigazgatóság nevében szólok. A petíció alapvetően két dologgal foglalkozik, az egyik eh, érdemi, a másik pedig eh, eljárási. Akkor most foglalkoznék először az érdemi érvekkel. A petíció benyújtója azt állítja, hogy eh, görög jogszabályok alapján a fizetőkártyák és a hitelkártyákra kirót díj az megnövekedett, és ezt kihasználhatják a kereskedelmi bankok, akik vagy amelyek a kereskedőkre akár 3%-os tranzakciós költségeket is kivethetnek. E, a petíció benyújtója szerint ez az interchange rendelet, a kártyahasználati díj rendelet megsértése lenne. Más dolgokról is szó van azonban. A fizetőkártyák rendszere egy nagyon bonyolult rendszer, számos szereplő vesz ebben részt, és számos költség elemek, elem alkotja az összes díjat. Ebből az interchange fee az csak egy elem, amely gyakorlatilag azt mondja, azt teszi lehetővé, hogy a két bank egymás között elszámoljon. A petíció benyújtójának abban igaza van, hogy ez EU szinten e, maximálva van. Ugyanakkor a vízum és egyéb eh, bankrendszerekben e, további költségelemek vannak, amelyeket a bankok tovább terhelhetnek a felhasználóra. E, vannak olyan díjak, amelyek meghaladhatják éppen ezért a maximumot. Ugyanakkor ezek a díjak jelenleg nincsenek szabályozva a tagállamok és az üzleti szereplők maguk határozhatják meg ezeket a díjakat a piac szabályainak megfelelően, és ez különösen igaz az úgynevezett Merchant Service Charge-ra, amit a kereskedő fizet, és amelynek egyik eleme az interchange fee, viszont emellett van még egy sor más eleme is, ehm, acquire processing fees és egyéb néven futó díjak. A lényeg azonban az, hogy a beszedő bank további díjakat vethet ki a kereskedőre, és így együtt ezek meghaladhatják a 3,1%-os maximumot még így sem érhetné el a 3%-ot, de itt valóban, és igazán nem tudjuk, miről van szó, tehát spekulálni tudunk, itt lehet, hogy kereskedelmi kártyát használ a kereskedő, amely végképp nincs szabályozva, és ott az interchange díjak is magasabbak lehetnek, a bankközi díjak is magasabbak lehetnek. Tehát egy csomó elem járulhat hozzá ahhoz a végösszeghez, amely, amelyet a kereskedő fizet, és ez ténylegesen meghaladhatja a bankközi díjat, ehm, még ha nem is 3 százalék, de mindenképpen nagyobb, mint 0,3 és ezek az elemek ráadásul nincsenek is szabályozva. Ez lenne az érdemi kommentárunk a díjjal kapcsolatban. E, aztán e, felvettük a kapcsolatot a görög hatóságokkal az eljárási kérdéssel kapcsolatban, amit felvetett a petíció benyújtója, ugyanis kell, hogy legyen egy vitarendező hatóság, e, és azt találtuk, hogy a görög hatóságok válasza szerint is, hogy elkezdték azt a folyamatot, amely szükséges ahhoz, hogy megvalósuljon a rendelet célja, az pedig egy nemzeti felügyelő hatóságot is feltételez. Nem kell, hogy ez egy új hatóság legyen, egyszerűen ki lehet osztani a szerepet egy már létező hatóságra is, de a jelenleg birtokunkban levő információk alapján a görögök ezt a lépést még nem tették meg. Tehát nincs kijelölve az a hatóság, amely foglalkozni fog ennek a rendeletnek a betartatásával. A minisztérium több hatósággal tárgyalásban áll, a görög állami bank, az ombudsman, illetve a versenyhatóság is részt vesznek ebben a folyamatban, várjuk a végső döntést a kijelölésről, és amikor ezt megkapjuk, akkor be tudunk számolni arról, hogy Görögország immár betartja a rendeletből fakadó kötelezettségeit. Köszönöm. Okay. I, I understand that. Rendben. A görög állandó képviselet jelen pillanatban néz bennünket élőben, ha jól tudom. Ez nagyon jó, mert nem jó csak halogatni egy döntést. A görög hatóságoknak kell itt a döntést meghozni, nem is tudom, hogy mire várnak még. Hónapok és hónapok után. Szeretném megközölni a bizottság képviselőjének, hogy rávilágított a helyzetre, és hogy nyomon követi azt, és együttműködik velünk azon, hogy előmozdítsuk a helyzetet. Köszönöm szépen még egyszer azt, hogy ennyire átfogóan felvázolta a helyzetet, illetve sajnálatosnak tartom, hogy nem jött el a petíció benyújtójára, nagyon fontos petícióra. Itt kellett volna, hogy legyen. Mária úr, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Nos, ez valóban nagyon érdekes petíció. Az ECR is javasolta, hogy ezt a pontot vegyük fel a napirendre. Itt arról van szó, hogy a bankok ezen eljárás módja visszaélést valósít meg. Az Európai Bizottság egy fontos témáról szólt ön is. Ugyanakkor a görög kormány, amikor ugye a trojka rákényszerített bizonyos megoldásokat, akkor elég különös módon nagyon gyors eljárás keretében eh, hoz eh, jogszabályokat három nap alatt, akár 500 oldalas eh, törvényeket is. Nos, hogyha egyrésztről úgy működünk, mint a trojka, és nyomás alá helyezzük a kormányt, hát akkor ez csodálatos. Most itt egy olyan jogszabály van, ami ugye a polgárokat károsítja, és az Európai Bizottság pedig tétlen. 2017-ben vetődött fel először ez az eset, és ugye itt arról van szó, hogy ki is az illetékes ennek az ügynek. Hát szerintem nem vesznek minket elég komolyan, sem a bizottság, sem a görög kormány, mindenki egymásra mutogat, és senki nem tesz semmit. Ki is itt az illetékes hatóság? Először ezt kellene tisztázni, de aztán vannak még más kérdéseink is. Itt ugye túlzott díjkivetésről van szó a bankok részéről, a POS kapcsán. Itt a görög kormány azt mondja, hogy a trojka kényszeríti őket erre, és minden szabad foglalkozás vagy vállalkozó alkalmazniuk kell ezt. Ha nem teszik ezt, akkor büntetést kapnak. A posztterminálok működését illetően, ugye mi itt a bankok kötelessége? Képzeljük el, hogy maga a jogász. Ugye 500 eurós összegről van szó, és nagyon magas szankciókat, pénzbüntetéseket kell fizetni tehát itt a bankok elég sokat nyernek. Ugyanakkor a kisüzleteknek nincs érdekük abban, hogy ezeket a terminálokat beépítsék, például akik csak cigarettát árulnak, és rengeteg illetéket kell fizetniük a terminálok használatáért, sokkal többet, mint amennyit nyernek ezzel az üzlettel. Akár 4%-ot is elérhet ez az arány. Hát ez nagy vesztesség, a kereskedők számára csak a bankok nyernek. Aztán itt vannak a különböző adók, amiket be kell fizetni a banknak, aztán úgy, itt van még a jövedelemadó, és a többi, és rengeteg illetéket, díjat kell fizetni. A hitelkártyákra is vannak illetékek. A múltban különböző adók voltak, ami különféle kamatadók és a többi. Ugye itt van most ez a tőke ellenőrzési intézkedés, hova megy ez a rengeteg pénz? Végezetül elnök asszony, csak a következőt mondanám el. A bankok ugye állam az államban így működnek, itt ezeket az intézkedéseket eltúzott módon alkalmazzák. Egyrésztről itt a fogyasztói jogok megsérüléséről van szó, és itt a túlzott, elhibázott illedék díjkiszabásról a bankok részéről. Mindenki csinálja ezt ott, ez egy bevált gyakorlat, egyfajta harmonizált magatartás a bankok részéről, A 85-ös és 86-os cikkei az EU szerződésnek ezt a gyakorlatot kifejezetten megtiltják. Ugye a bankok aztán megtör, megtömték a zsebüket a görög nép pénzével, ugye a nyugdíjasok, az egyetemi hallgatók, mindenki átéli ezeket a problémákat, ezeket a terheket mindenkinek viselnie kell. Tehát eltúlzott mértékű díjakat kell fizetni a bankoknak. Ugye a munkaadó kifizeti a bért a munkavállaló számlájára, akkor itt ez is egy bizonyos díjjal illetékkel jár. Most mi, mi is történjék? Szerintem az Európai Központi Banknak kell egy levelet küldeni, ugyanis ez az intézmény felelős a görög bankok felülvizsgálatáért, ami a visszaéléseket illeti aztán a görög bankokat figyelmeztetni kell kötelességükre, ugye a kereskedelmi bankok működését felül kell vizsgálni, és levelet kell küldeni a kereskedelmi minisztériumnak, az ő felelőssége ugyanis a fogyasztók védelme, ötöt sorban egy levélre van még itt szükség, a Görögország EU-hoz akreditált állandó képviselőjének, vagy képviseletének, hogy mi is történik ebben az ügyben, és kérjük, hogy határozzák meg a felelős szervet, hatóságot. Ugye a bizottság esetben szó esett arról, hogy egy időtervet javasolnak, és Görögországot ugye bepanaszolják jogsértési eljárás indulhat ellene, mert nem felügyeli ezen rendelet végrehajtását megfelelően. Tehát nagyon sok utunk van, a petíció maradjon nyitva, és más kérdések is járulnak majd hozzá még. Ugye a bankok eltúzott mértékű díjkivetése kapcsán Görögország, észak Görögországban van egy fogyasztóvédelmi szervezet, azzal kapcsolatos petíciót is napirendre kellene venni. A paradikta. A paradikta. Köszönöm szépen. Elfogadhatatlan, hogy a helyzet így áll, mondja az elnök asszony, a görögül szakorasszonynak adja meg a szót. Köszönöm. Helyesen hangzott el, hogy a bizottság képviselője, illetve a kolléga is helyesen említette, hogy a tőke mozgások ellenőrzéséről van itt szó, két 2015 nyarától került ez bevezetésre, és mindez nagyon sok görög polgárt károsít. Itt vajon megfelelő intézkedéseket foganatosítottak-e, megfelelő illetékeket, díjakat vetettek-e ki? Hát nem akarom ezt az ügyet tovább fejtegetni, a kollégák már megfelelően bemutatták a helyzetet, de egy dologra figyelnünk kell. A görög kormány esetében ugye elhangzik, hogy világos válik, hogy itt a cél az átláthatóság és az, a tőke kimenekítésének megakadályozása. Azonban ezen eljárás által semmi más nem történik, mint az, hogy megnő a görög bankok nyeresége. Hogyha az információs módszereket használnánk, ez jobb lenne, így a görög kormány nem védi a polgárokat. Ez a tőke ellenőrzés, ez nagy változásokat hozott, de ugye az államnak lenne a feladata a bankok felügyelete, ezt a feladatot nem látja el. és a bank mindennek a terhét a polgárokra viszi át. Ő fizeti meg mindennek az árát, a polgár. Én azt szeretném ennek azt mondani, ha ez a petíció nyitva maradna. Ugye ez az egész eljárás nagyon költséges polgárok számára, és azt javasolnám, hogy intézzünk egy kérdést a görög kormányhoz, azt illetően, hogy mi is történik ebben az ügyben. Jó magam is feltettem már ezt a kérdést, és nem kaptam választ. Azt reméltem, hogy kapok egy listát, egyfajta árlistát, díjlistát, hogy pontosan tudjuk, hogy ez a bankközi díj, a valutaváltás vagy egyéb művetek mennyibe kerülnek, de nem kaptam ilyen listát. Tehát a polgár és a bankok közötti pénzmozgásra utalok. Ez egy nagyon komoly és nagyon súlyos ügy véleményem szerint. Az a véleményem, hogy az észszerű profit határait ebben az esetben bankok egyértelműen túllépik. És ezt az Európai Parlamentnek fel kell vetnie, világosan be kell mutatnunk az álláspontunkat, és ellenőrizni kell ezt a helyzetet, és napvilágra kell hozni. Színis, színis forrászász. Ke, jatin, jatin máti. Köszönöm, Szakoráfa asszony, és köszönöm szépen a tanulságot is. A felszólalt listáján több név ma nem olvasható, a petícióban benyújtója nincs itt, biztos vagyok benne, hogy az Európai Bizottsággal még nagyon sokat tudunk együtt dolgozni ebben az ügyben, nyitva kell, hogy maradjon. Ugyanúgy szeretnénk fenntartani a szoros kapcsolatot és az együttműködést a bizottsággal, és ösztönzöm önöket, hogy azzal kapcsolatban is folytassák a munkát, hogy nem neveztek ki illetékes hatóságot, illetve nem kommunikálnak a görög hatóságok. Tehát tényleg bátorítom önöket, hogy ezen két területen folytassák a munkát, és bármikor forduljanak hozzánk írásban a válaszukkal, amikor megvan az szükséges információ. A szakbizottság pedig küldjön az illetékes hatóságoknak közvetlenül levelet a Bank of Greece-nek, a Hellén versenyhatóságnak, a pénzügyminisztériumnak, illetve megkérdezzük tőlük, hogy mi a csodáért tart ez ilyen sokáig, illetve megkérdezzük, hogy hogyan kívánják rendezni a helyzetet, hogyan akarnak a, fel, a panasz nyomán megkezdett feltáró munkával haladni. És most Maria Szúrnak adom vissza a szót. Rendkívül fontos, hogy jól lássuk a helyzetet. A bankok részéről visszaélésre mutat rá ez a petíció, ez a panasz, ezek úgynevezett rendszer szintű bankok, és az illetékes hatóság, amely felügyelni őket, az az EKB. Úgyhogy szerintem az Európai Központi Banknak is kellene küldeni egy levelet, mert végső soron ez az illetékes felügyelő hatósága a kereskedelmi bankoknak, tehát a kereskedelmi bankokat a Bank of Greece, a görög központi bank felügyeli, a görög központi bankot viszont az LKB. Úgyhogy az LKB, ami egyébként négy rendszer szintű bankért felelős Görögországban, szintén kapjon egy levelet, illetve a görög központi bank is a Bank of Greece. Elnök, azt gondolom, hogy én szeretnék a jelen helyzetnél maradni, mert ne nekünk kelljen különbséget tenni a különböző bankok között. Ezt döntse el a görög kormány, ez az ő felelősségük. Elnök azt, hogy nem mondom, hogy nem értek egyet, de a görög kormány és a hatóságok, amelyeket kijelöl, ki a rendelet végrehajtásának ellenőrzésért lesznek felelősek. Azonban a bankok általi visszaélést a bank felügyeleti hatóságok ellenőrzik, és ebben az esetben kettő ilyen van, az LKB e a négy nagy bank esetében, és a Bankolgisz görög központi bank a többi bank esetében. Ezért kérem, hogy ezeknek a központi bankoknak is küldjünk jelenet, levelet. Jó, jó meglátjuk, hogy kapunk-e választ. Az előző problémákkal kapcsolatban azonban biztos. Jó, jó, küldjünk még egy levelet. Nagyon jó levelező társak vagyunk, akkor így fogunk eljárni. Most pedig a Lárnakai ciprusi tényfeltáró kiküldetésünk témája következik. A delegáció vezetője meglepő módon Csáki úr, aki rendkívül felelősen viseltetik a szakbizottság munkája és kommunikációja iránt. Meg is adom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon röviden a helyzet a következő. Kiváló tényfeltáró missziót sikerült lebonyolítani Lárnakában, Ciprusban. Nagyon jó volt a szervezés, köszönet ezért a titkárságnak. A delegáció tagjai is nagyon lelkismeretesen végezték a munkájukat. A jelentés nagyjából elkészült, nagyon komoly a, az elvégzett munka, ezért is köszönetet mondok. A probléma úgy tűnik, hogy nagyon komoly, evidensé vált, hogy a Lárnaka városa, a Lárnakai kikötő között érdekkülönbségek miatt óriási a feszültség. És a két város, városrész nem folytatott egymással sem a helyi és a központi hatóságokkal párbeszédet. Kezdeményeztünk egy jó párbeszédet a polgármester és a kikötők között talán újdonság volt ez a kapcsolatfelvétel. A probléma evidens, nagyon szép tengerparti térségben egy fürdőzésre is alkalmas parton helyezkedik el a kikötő Larnakában, és a város, valamint a régió érdekei ütköznek a turizmus miatt egyrésztről, ráadásul a kikötő bizonyos tevékenységei miatt problémák merültek fel, illetve azon cégek miatt is problémák, amelyek aktívan tevékenykednek a kikötőben. A legfontosabb párbeszéd a gazdasági minisztériummal zajlott. Arról tájékoztatott bennünket a minisztérium, hogy befejezték az új kikötő előkészítésének a dokumentációját. Ez a városon kívül jönne létre, nagyon jó megoldás lenne a város számára is, illetve a cégek számára is ez. Larnakában. Általánosságban azt remélem, hogy a dokumentum és a politikai tevékenységünk hasznos lesz a larnakai állampolgárok és a larnakai régióban élők számára. Köszönöm az összes résztvevőnek, a tevékenységét, és remélem, hogy nagyon világosan érzik a petíciós szakbizottság támogatását az ügyükben. Elnök, köszönöm szépen, Pál. Most pedig emlékeztetni szeretném a kollégákat, hogy voltak olyan... Hát Angela, hát pont most jött meg, meg is adom a szót. Cecilia, bienvenida también. Köszönöm, Cecilia. Üdvözlöm Önt. Először is előre bocsájtanám, hogy a jelentést valóban kedvezően ítéljük meg. A Ciprusról való visszatérésünk után közvetlenül a titkárság találkozott a delegáció tagjaival, hogy a hozzájárulásukat figyelembe vegye a jelentés elkészítésekor. Nagyon köszönöm a delegáció valamennyi tagjának, és köszönöm azt, hogy a titkárság figyelembe vette az ajánlásainkat a jelentés elkészítésekor. Kedvező az, hogy a civil hatóságok kötelezettséget vállalnak azt illetően, hogy gazdasági szempontokra és az idegen forgalomra is összpontosítani fognak. A jelentésből az is világossá válik, hogy ez a hatóságok kifejezett kívánalma volt, hogy az ipar kikerüljön Larnakából, és az engedélyek azon vállalatok számára, amelyek a kikötőben tevékenykednek, az korlátlan, ezért vetődik fel a kérdés, hogy hogyan tovább. A petíciós szakbizottságnak továbbra is figyelemmel kell kísérnie az ide vonatkozó petíciókat. Számomra világos, hogy az Árhuszi Egyezmény rendelkezéseit kell betartani, és hogyha jogsértések állapíthatóak meg, akkor azokat be kell jelenteni, és szankcionálni kell. Fontosak a végrehajtási határidők, fontos az, hogy ne legyen titoktartás, a legnagyobb átláthatóságra kell törekedni a város vezetés, a központi kormányzat és a helyi önkormányzatok részéről. Köszönetet mondunk a petíció benyújtóinak, hogy rámutattak erre a helyzetre, továbbra is fennállnak kockázatok. Ugye már csak a földgáz és kőolajtároló tartályokat illetően is. Köszönöm a jelentést, köszönöm az ajánlásokat, ezek a helyes irányba mutatnak néhány módosítót fogunk majd benyújtani, de nem túl sokat, csak némi hozzájárulás formájában. Összefügge, összefügg, összességében ez egy kielégítő információ. That's, that's the trick. Nagyszerű. Akkor sikeres és gyümölcsöző volt ez az utazás, és fontos, hogy ezzel ön is egyetért. Soltész úr is a delegáció tagja volt. Kíván hozzászólni? Thank you, Madam Chair, for the floor. So for... Köszönöm. Először is szeretném megköszönni az összes kollégának, és különösen a titkárságnak azt, hogy elkészítették ezt a jelentéstervezetet a misszióról, illetve az ajánlásokat megfogalmazták, és a korábbi megjegyzéseken túl annyit tennék hozzá, hogy a szövegben szeretnék kis módosítást végrehajtani a konklúziót illetően, bizonyos tényeket a környezeti hatástanulmány hiányáról, ami ezekben az esetekben fontos lenne, illetve további módosítókat, amelyek a petíció benyújtójának az aggodalmait is tükrözik, és végezetül egy általános megjegyzést is tennék ezzel a területtel kapcsolatban, eh, amely a petíciónak is a eh, tárgya volt. Aridipu, Aradipu. Köszönöm még egyszer tehát a szöveget a titkárságnak, és javaslatot teszek arra, hogy hova, milyen szöveget dolgozzunk bele. Minden kollégának is, és a titkárságnak is még egyszer köszönöm, nagyszerű munkát végeztek, köszönöm. Thank you very much, Mr. Scholtes. Köszönöm, Scholtes úr. Most van itt valaki az Európai Bizottság részéről is, Válcáki asszony. Köszönöm, elnök asszony. Különösebb hozzáfűzni valóm nincs. Elolvastam a jelentést. Nagyon érdekes jelentés volt és vizit volt. Az ajánlások is nagyon érdekesek, csak megköszönöm az önök erőfeszítéseit. Köszönjük más nem kíván ehhez hozzászólni, akkor csak emlékeztetek arra, hogy a módosítók benyújtásának határideje és csak az ajánlásokhoz lehet módosítást fűzni, szóval a határidő az február másodika délután 3 óra. Ezt követően megszavazzuk a jelentést, illetve szavazunk a jelentésről február 21-én. És ezzel a mai ülésünk véget is ért, ami azt jelenti, hogy eh, önök még eh, ö, visszamehet, önök még visszamehetnek esetleg egy nagyon fontos telefon lebonyolítására az irodába, viszont ne felejtsék el a koktélpartit a négyes képviselői szalomba, ahova meghívjuk külön a bizottságot is, 6.15-től tehát még egy gyors telefont lehet előtte megejteni, és addig folytatódik a buli, amíg van ott ember, lesz ital és snack, hamarosan találkozunk.